Buon pomeriggio a tutti. Kellemes délután kívánok mindenkinek. Először is egy nagyon fontos közlemény. Tekintettel arra, hogy a Súra Bizottság a pénzügyi kilátásokról pontosan holnap, május 25-én szavaz, úgy döntöttünk, hogy a holnap délutáni értekezletet 14 órára hozzuk, Ezáltal lehetővé válik, hogy azok a tagok, akik a mi tagok, és a Súre szakbizottságban is, azok mindkét szavazásnál jelen legyenek. Tehát a holnap délutáni ülésszakot 14 órakor kezdjük, a DESZ jelentés szavazásával kezdjük. Rámutatnék arra, hogy ezt a módosítást a titkárságon keresztül eljuttattuk önökhöz már múlt héten. Hogyha ö, nincs elemvetés, akkor a napirendi pontokat elfogadjuk ezzel a módosítással. Minden nyelvvel lehet beszélni és hallgatni. Második napirendi pont a március 28-a és április 4-i üléseknek a jegyzőkönyvének az elfogadása, hogyha nincs elemvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ezt. A mai ülést eh, interneten keresztül közvetítjük. Négyes napi rendi pont, 2012-es 2012-es költségvetés tervezetről folytatandó három oldalú megbeszélésre. Luis Manuel Capula Santos, eh, az illetékes, mindenki készen áll a szavazásra, mindenkinél ott van a, a szavazatkártya, Kérem, louis hozzá szeretne szólni? Nem, rendben van. Akkor viszont rátérhetünk a szavazásra. A mandát a 2012-es évi költségvetési tervezetről folytató a háromadalú megbeszélése vonatkozó megbizatásról szól. Módosítókat nyújtottak be 22-t pontosabban, és ezeknek az a céljuk, hogy kísérleti projekteket eh, támogassanak. Tehát szavazás következik. Készen áll mindenki? Great, yeah. Bene. Rendben van. Készen állunk? Elkezdjük. Egyes módosító. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Nem. Mancava il voto del relatore, impossibile. Az előadó szavazata hiányzott, hihetetlen. Lezárom a szavazást. Dobbiamo aspettare, naturalmente. Akkor várunk. Rendben van. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Votado tutti? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító, szavazónak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító. Kérem, szavazzanak. Hatos, hatos. Négyes és ötös a vált. Hatos. Elnézést, önöknek van igazuk a titkárság, mivel, hogy a hármas elutasítottuk, a négyes következik. Négyes következik, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, négyes módosító. Elutasítottuk a négyest is. És most Delange, parancs, Delange, szót kér. Köszönöm elnök úr a szót. Az ötös módosítónak az a célja, hogy töröljük a példákat azokból az ágazatokból, amelyek nehézségekkel küzdenek, mert akkor, mert úgyis más ágazatok kerülnek majd később bajba. Az ágazatban több, mellett több egyéb példát is kéne pig meat sector. So we have... Az olívaolaj ágazat mellett más ágazatokat is fel lehetne sorolni példaként, amelyek Európában bajban vannak. Köszönöm. Delázs asszony, ötös motosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, rendben van. Hatos, megnyitom a szavazást, hatos motosítóról. Mindenki szavazott? Hatos. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a hetes módosítóról. Hetes módosító. Lezárom a szavazást a hetesről. Elutasítottuk. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Nyolcas. Lezárom a szavazást a 8-as módosítóról. Elfogadtuk. 9-es módosítóm. Megnyitom a szavazást a 9-esről. Lezárom a szavazást a 9-esről. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a 10-es módosítóról. Megnyitom a szavazást a 10-esről. Lezárom a 10-est elfogadtuk. 11-es, megnyitom a szavazás a 11-esről, lezárom a szavazást a 11-esről, elfogadtuk. Következik a 13-as, 13-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, zárva, elfogadtuk. 14-es. Megnyitom a szavazást a 14-esről. Lezárom a szavazást a 14-es módosítóról. 14-est elutasítottuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást a 15-ös módosítóról. Lezárom a szavazást a 15-ösről. 15-öst elutasítottuk. 16-os módosítóról megnyitom a szavazást. 16-os, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, a 16-osról elutasítottuk a 16-ost. 17-es, megnyitom a szavazást. 17-es, szavazni. Lezárom a szavazást a 17-esről, elutasítottuk. 18-as, megnyitom a szavazást. Szavazzanak kérem 18-asról. Lezárom a szavazást a 18-asról, elutasítottuk. 19-es módosító, megnyitom a szavazást, 19-es, lezárom a szavazást a 19-esről, 19-es, elutasítottuk. 20-as módosító, megnyitom a szavazást a 20-asról, megnyitom, lezárom a szavazást a 20-asról. Elutasítottuk. 21-es módosító, megnyitom a szavazást a 21-esről, Lezárom a 21-est. Elfogadtuk. És most a 22-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az így módosított eh, véleménytervezetről szavazunk. Kérem szavazzanak. Elfogadtuk. Gratulálok a az előadónak. Rendben van. Ötös napi rendi pont következik. Tehát van egy szavazás az ötösre vonat mielőtt rátérnénk. Tehát ötös napi rendi pont az EU és Svájc között létrejött a mezőgazdasági termék és az élelmiszerek eredet megjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás. Előadó Tabajdi Csaba úr, Inta a felelős, az illetékes, Tabajdi úr jelentéséről szólunk amelyik az EU-Svájc között létrejött a mezőgazdasági termék és az elniszerelet megjelölésének és földrajzi érzésének autonomáról szóló megállapodás. Ezt Tabajdi úr arra kér a, nemzetkö, a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakbizottságot, hogy támogatása. Tehát egyetlen egy szavazásról van szó, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ugye? Egy hangulag fogadtuk el. Tabajdi úr. Csaba, ezt szólni akarsz? Nem, rendben, menjünk tovább. Ugyanez vonatkozik, az eljárás vonatkozik a hatosra. Ashworth az EU és Norvégia között a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló megállapodás. Ebben az esetben szintén az egyezményt elmenküldtek az Európai Parlamenthez, az aláírása. Ásfor úr arra kéri a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságot, hogy hagyja jóvá. Szavazás, megnyitom, mindenki szavazott. Rendben van, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ezt is széles többségben, nem egy egyhangulag és most következik a hetes napi rendi pont. A méhek egészségi állapota és a méhészeti ágazat kihívásai. Előadó Tabajdi Csaba Sándor. Eszmecsere lesz egy szakértővel, egy szakértő, akit üdvözlök, Newman professzor, Tabajdi úr kezdeményezésére Newman úr, aki a svájci méhészeti szak osztályából jött, egy első találkozó. Kolons, Kolon Lasse terv, amelyiknek az a célja, hogy megállapítsa, hogy miért hallnak ki a méhek, miért tűnnek el és pusztulnak el méhek, méh telepek, megadom a szót tehát Tabajdi úrnak egy rövid bevezetőhöz, és utána megkérem Nyuman urat, hogy vegye át a szót 10 percre. Tabajdi úr, parancsoljon, öné a szó. Kedves kollégák, az méhegészségügyel kapcsolatos jelentésnek az a feladata, hogy a parlament reagáljon a az Európai Bizottság múlt év decemberében kiadott részletes közleményére, kommunikációjára, illetve az Európai Tanács 2011 áprilisában kiadott közleményére. Bizonyára emlékeznek a kollégák, hogy ezt megelőzően múlt év novemberében a parlament egy állásfoglalást fogadott el, amelyet a szakbizottság nevében De Castro elnök úr terjesztett be. A méhegészségügyel kapcsolatos jelentést azon túl, hogy reagálni kívánunk mind a tanács, mind pedig a bizottság közleményére az indokolja, hogy változatlanul fönnmaradt és drámai a méhészet helyzete Európában. A méhészeti ágazatban olyan veszteségek, a méhcsaládok, a kolóniáknak olyan tömeges megbetegedése fordul elő Európában és a világban, amelyre még nem találtuk meg a választ és az ellenszert. Ami a méhészetet illeti, ez másfél millió embernek jelent megélhetést, foglalkoztatást Európában döntően vidéki térségekbe, és szeretném fölhívni az önök figyelmét, hogy a méhészet nem a méztermelés miatt fontos elsősorban, hanem amiatt a beporzási tevékenység miatt, amelyet egy nagyon fontos környezetvédelmi javak közé kell, hogy soroljunk. Ezt a környezetvédelmi javak körébe tartozó szolgáltatást, a beporzást, mind a tagállamok, mind pedig az európai szintjén célszerű elismernünk. Van ennek a méhészeti ágazatnak két sajátossága. Mély egészségügyi szempontból is, és mint sajátos állattenyésztési ágazat, annyiban sajátos, hogy rendkívül sok benne az amatőr, a méhészek 90%-a nem professzionális, hanem amatőr. Másrésztről van egy sajátosság állategészségügyi szempontból, hogy nem elég megvédeni a méhet, mint egyedet, hanem a méhészet és a méhek természetéből fakadólag a méhcsaládot, a kolóniát, mint egészt kell védelemben részesíteni, csak ez jelenthet egy hatékony védelmet a kialakult jelenlegi súlyos helyzetben. Számos oka van a jelenlegi súlyos helyzetben, vannak viták, hogy mi a legfőbb kiváltó oka. Én néhányat a teljesség igénye nélkül felsorolnék. Az egyik és a legsúlyosabb, hogy van két olyan kártevő, a varroa atka és a nozéma, amely ellen nincs elegendő állatgyógyászati készítmény, eh, vagy ami van, az nem elég hatékony. Elvileg a atka ellen van tíz állatgyógyászati készítmény, beporzás vegetáció előtt, eh, vegetáció alatt egy jó készítmény van, vegetáció után három készítmény van, vagyis az egyik legfontosabb feladat az egy tudományos kutatási feladat, hogy találjunk hatékony állatgyógyászati szereket, újabb szereket a varroa atka és a nozéma elleni küzdelemben. Természetesen a, ezen kártevőkön kívül komoly gondot jelent az éghajlatváltozásból fakadóan az, hogy lény- és az intenzív mezőgazdasági tevékenység következtében, hogy lényegesen csökkent a biodiverzitás, lényegesen csökkent a pollenhez jutó, pollen eh, termő területeknek a eh, nagysága Európában. Vitatott, de mindenképpen van hatása a szereknek is. Ezzel kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy ezen a téren is van európai szintű feladat. Jelenleg egyetlen európai intézmény sem foglalkozik érdemben a növényvédőszerek hatóanyagai toxikus hatásának negatív vizsgálatával. Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, tudományosan kellene vizsgálni a különböző hatóanyagokat, azoknak a toxikus hatását, és ezeket kellene más hatóanyagokkal, olyan hatóanyagokkal helyettesíteni, amelyek nem károsak a méhek számára. Itt meg kell találni, kedves kollégák, az egyensúlyt. Nem lehet mezőgazdaság peszticidek, növényvédőszerek nélkül, ugyanakkor a növényvédőszerek használatánál, különösen a hatóanyagok megválasztásánál különös figyelemmel kell lennünk a méhek egészségügyére. Ami a szektort illeti, a különleges feladat van az oktatásban, képzésben, ahogyan említettem, a méhészek 90%-a amatőr, nem megfelelő az oktatás számos tagállamban, nem megfelelő az állatorvosok képzettsége sem. Vannak olyan országok is ebben, példaként említhetném Magyarországot, ahol az állatorvosi eh, rendszeren belül van, min, vannak felelősök, akik kimondottan a méh egészségügyre specializálódnak. Vannak viszont ö, országok, ahol az állatorvosoknak nincs elég ismeretük a méh egészségügyel kapcsolatosan, tehát ez is egy rendkívül fontos európai tennivaló. Végezetül most nem szólnék arról, pusztán megemlíteném, hogy a közös agrárpolitika jövőjében kiemelten kellene foglalkozni a méhegészségügy problémáival, hiszen ezeket a problémákat csak uniós szinten lehet kezelni és megoldani, éppen a méhészet sajátos helyzetéből eredően Hiába oldjuk meg egyik országban, uniós országban, vagy az egyik, valamelyik ország régiójában, ezek a betegségek sajnos a méhek sajátosságából fakadóan elterjedtek és terjedőben vannak, tehát csak egységesen tudjuk leküzdeni ezeket a mély egészségügyi problémákat. Én nagyon fontosnak tartom azt a tevékenységet, és ezért is javasoltam lulling asszonnyal egyetértésben meghvni neumann professzor urat aki a Kolosz kutatócsoportot vezeti mert nem csak azért vannak problémák hogy vannak a kártevők és amit elmondtam itt néhány okot hanem azért is vannak problémák mert az ágazat vonatkozásában nincsenek megbízható adatok az sem eldöntött hogy most a kaptárszám e a megbízható vagy a méhcsaládok, a kolóniáknak a száma, vagy a termelt méz mennyisége, hogy mi legyen az uniós támogatások alapja, tehát további megbízható adatokra, ellenőrző rendszerre, monitoring rendszerre van szükség, és az agrárkörnyezetvédelmi támogatások a második pillér keretében a jövőben a közös agrárpolitika reformját követően a biodiverzitás, a pollentermőhelyek külön kiemelt támogatása, illetőleg uniós forrásokból a gyógyászati termékeknek a kutatása, piacra vitele, ez közös uniós feladat. Én szeretném jelezni, hogy a bizottság közleménye és a tanács közleménye kiválóan rögzíti a megoldandó problémákat. A mi feladatunk az Európai Parlamenté nem a problémák felsorolása, hanem a jelentésemben szeretnék konkrét javaslatokat tenni, hogyan lehetne előrelépni ezeknek a, a méhegészségügyi és a méhészeti szektor számos súlyos problémájának megoldása terén. Köszönöm a figyelmet! Molto bene, grazie. Grazie all'onorevole Tabagi. Adesso allora la parola. Köszönöm szépen, Tabajdi úr. Átadom a szót a szakértőknek, Péter Newmannak, aki 10 percet kap. Parancsoljon, Newman professzor. Thank you very much for the kind... Köszönöm szépen a meghívást. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Rá szeretnék mutatni, hogy a méhek a földi, a szárazföldi ekoszisztémák pillérei, és az ő egészségük a biodiverzitás megmaradásának fontos feltételei és az emberiség szempontjából is nagyon fontosak, hiszen az emberi élelmiszerek nagy többsége a méhek általi beporzástól függő gyümölcs. Meg szeretnénk mutatni önöknek néhány diát. Sokszor láthatták már ezt a képet. Minden méh elpusztult, ami lent látható. Ez az északi féltekén történt ez a mély elhalás, és látjuk, hogy mik lehetnek az okai ennek. Sok ilyen ok van. A méhegészségben szerepet játszanak a növényvédőszerek, amit mit tesznek a méhek, a genetikai diverzitás, a patogének és azok a környezeti hatások, stresszek, amelyek együttesen is hatnak, és ez az együttes fenn ellenállás különösen veszélyeztető tényező bizonyos vírusok esetében például. Ráadásul a növényvédőszerek egymásra is hatnak, illetve legyengíthetik a méheket, és így tehetik őket sérülékenyebbé a kórokozókkal szemben. Tehát nagyon sokféle interakció van, ezeket nem lehet elkerülni, mert Európában mindenhol létezik ez a fajta kártevő, és a patogének a peszticidekkel közösen ismeretlen hatásokat okoznak. Tehát az alapvető ismeretek is hiányoznak nekünk arra vonalkozóan, hogy a patogének hogyan hatnak a szuperorganizmusokra. Emögött az is van, hogy a apikultúra tudományát az utóbbi évtizedekben alulfinanszírozták, tehát nem csoda, hogy még az alapismeretekkel sem rendelkezünk sok fontos betegség kapcsán. Ezért nagyon fontos, hogy most hálózatosan és intenzíven együttműködjünk. Ha már a hálózatokról beszélünk, akkor a nyilvánvaló megoldás lenne a COST hálózat, és ezen belül is a COLOSS hálózat, amely a Colony Loss kifejezés rövidítése, 269 tagja van 55 országban én vagyok ennek az elnöke. Nagyon komoly feladat egy ekkora hálózatot egyben tartani. Európában ugye látjuk, hogy viszonylag nagy a fedettség, Amerikában, Ázsiában is, és nagyon sok kollégám van, aki segít a hálózat fenntartásában, számos munkacsoportban dolgozunk, Mindegyik más témákkal dolgozik, amelyek foglalkozik, amelyek relevánsak a méhek egészsége szempontjából. Megpróbálunk normákat kialakítani, monitoringot és kutatást végezni a pusztulás ügyében. Megpróbáljuk a háttérben megbúvó faktorokat, mechanizmusokat feltárni, megpróbáljuk megelőzni a nagy tömeges pusztulásokat, és menedzsment stratégiákon gondolkodunk az egyik legfontosabb eszköz a kezünkben az a unep való összefogás. A UNEP egységesített kérdőívet állított össze, amely összehasonlíthatóvá teszi, amennyiben ezt kitöltik a tagok, a különböző országokban a helyzetet. Jó a kapcsolatunk tehát az ENSZ-el, a környezeti programmal különösen, és 30 országban terjesztjük most ezt a kérdőjét, ideértve az usa és Kínát is. Ez nagy vívmány a globális probléma feltárás útján. A B-DOC vagy B-DOC pedig egy olyan normára alapuló felmérés, amely a kolóniák pusztulását méri föl, genetikai markereket használ, és egyéb erre célra kialakított markereket, és egy hálózatos együttműködési eszköz a kezünkben pedig a STEP, a bidok ugye a kolóniák csökkenésével foglalkozik, a patológia, patológiás helyzetekkel, a STEP pedig a európai beporzás végző állatok felmérésével, ideértve a poszméheket, illetve a vadméheket. Ezek nagyon ö, nagy kiterjedésű projektek, ezzel együtt nagy a baj, az a nagy baj, hogy nincs ö, fenntartható támogatásunk, pénzünk. Úgy tűnik, hogy már rövid és középtávon sem fogjuk tudni finanszírozni azt az évtizedek óta elmaradt kutatási hiányt, amely felgyűlt mára. Nem lehet néhány év alatt ledolgozni ezt a hátrányt, mert évtizedes adatok hiányoznak a rossz finanszírozási struktúrák miatt. Tehát több fenntartható támogatásra lenne szükség a mi egészségkutatásban. Mik a kihívások, amelyek előttünk állnak? Ugye 85 óta csökken az Európai Unióban a méhészeti ágazat volumene, egyre többen zárják be a boltot, kevesebben foglalkoznak a dologgal, azért, mert a, a kártevők miatt egyre drágább és időben is igényesebb foglalkozás ez. A varroa Destructor nevű kártevő az egyik legsúlyosabb baj, amelyel a méhészek nehezen tudják felvenni a küzdelmet, úgy gondolják sok helyütt, hogy három éven belül ki fognak pusztulni teljesen saját kolóniáik, nem tudnak mit tenni a betegséggel szemben, és úgy néz ki, hogy nincsenek fenntartható megoldásaink. Ez eléggé sokkoló tény. A kolóniák csökkenése, tehát az egyik legnagyobb kihívás, de emellett az a furcsa, hogy még mindig importálunk az EU-n kívülről kolóniákat, és nem értjük, hogy miért lehet például Ausztráliából legálosan behozni olyan fajtákat, amelyek bajt okoznak az európai állományoknak. Sokan osztjuk ezt a nézetet, és nem értjük továbbra sem, hogy ez miért van így. Nem rendelkezünk továbbá kellő ismeretekkel, hogy elmondtam a mi egészségügyi területén. Nem jó a képzése az érintetteknek. A legtöbb méhész hobbi méhész, akiknek nincsen megfelelő információjuk eh, arról, hogy milyen hasznos az ő méheknek a beporzási tevékenysége, és ezért senki nem kárpótolja őket, nem ismeri el őket. Ráadásul Európában óriási a diverzitás, a képzés, a struktúrák, a minőségellenőrzés tekintetében minden országban más a szint, eh, már a csatlakozó országokon belül is. Eh, itt van egy tüntetés, franciaországi tüntetés. Nyilván a méhészek maguk a fő szereplők, de a méhészettel foglalkozó tudósok, az állatorvosok, az ipar, az élelmiszeripar nagyon is érintett. Úgy gondolom, hogy a fenntartható megoldások megtalálásába be kell vonni az ipart is. És nyilván a kormányzati döntéshozók is fontos tényező, és persze a, a lakosság, a köztudat, amely sajnos keveset tud a problémákról. Mik tehát a megoldások? Először is jobb képzési struktúrákat kéne kialakítani, és tudatosítani kell a szereplőkben és a kívülállókban a problémákat. Növelni kéne a beporzási tevékenység elismertségét az Unióban. Koordinált megközelítésre lenne szükség minden érintett összefogásával, hogy fenntartható megoldásokon közösen kezdjenek el elgondolkodni. Ehhez hálózatos eszközökre van szükség, nem szabadna annyi méhet behozni az EU-ba, erősíteni kellene a kolosz hálózatot, referencia laboratóriumot kellene létrehozni, javítani kéne az érintettek képzését, örülök annak, hogy a referencia laboratórium, referencia laboratórium képülőben van, és remélem, hogy az együttműködés ezzel a laboratóriummal jó lesz, valamennyi érintett együttműködése, és mindannyiunk kölcsönös épülésére és az erőfeszítésénk összefogására fog ösztönözni minket tovább kell fejleszteni az érintettek képzését, és fenntarthatóbbá kell tenni a méhészeti kutatást, annak finanszírozását, mert mondom, óriási évtizedes az elmaradás, pedig csak hosszú távon lehet megoldani a problémát. Ezért az EU-nak fontos szerepe lehet lenne abban, hogy ezeket a megoldásokat beindítsa, lehetővé tegye. Fenntarthatóbb EU támogatásra lenne szükség, főleg a kutatás területén, és megfelelő szakmai ö, támogatására a méhészeti ágazatnak. A KOSZT ö, és ezen belül a KOLOSZ ö, a hetedik kutatási keretprogramon belül működik, tehát köszönöm az eddigi támogatást, és valamennyi KOSZT és KOLOSZ tag nevében szeretném megköszönni az eddigi támogatást, és önöknek pedig a figyelmet. Grazie. Köszönöm szépen Peter Newman professzor, és most eh, következik az eszmecsere, van néhány beiratkozott. Tarabella képviselőnek adnám meg a szót elsőként. Márk. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a szakértőt nagyon nagy érdeklődéssel, mert valóban ez az egyik olyan probléma, amelyik visszatér és alapvető. Régóta beszélünk erről ugyanis. Most a közös agrárpolitika reformjáról van szó, és úgy vélem, hogy meg kell határozni, hogy mi a probléma. A szakember azt mondja, hogy 1980 ott, 85 óta csökkennek a telepek, hogy mások is mondták már, hogy látjuk, hogy milyen problémák vannak az iparákban, én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy tudományos adatokat kapjunk, azaz amelyik objektívek, és rámutassanak arra, hogy hol van itt a probléma, hol van itt a, az összes probléma a forrása. A lényeg az, hogy világos legyen, hogy mi ellen kell harcolni, mert itt tudjuk meghatározni, hogy hogyan fogunk harcolni. Ne legyenek ellentmondásos ellentmondások a különböző tudósok között, amelyek különböző érdekeket képviselnek, de a legfontosabb legfontosabb dolog az az, hogy tudományos adatokat különösen mm, a legfontosabb adatokat megkapjuk. Ha várva a destruktor, azt halljuk, hogy igen, egy nagyon Szörnyű csapás, igen, ezt ki kell mutatni. Aztán mások azt mondják, hogy a rovarirtószerek eh, okozzák mindezt. Igen, de hát ezt be kell bizonyítani. Én úgy gondolom, hogy ezeket elemezni kell, ezt tudományosan bizonyítani kell, annak érdekében, hogy az erőfeszítéseket koncentrálni tudjuk. Én úgy gondolom, hogy a jövőbeni a közös agrárpolitikában mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megmentsük a szektor, az ágazatot, a, a, a méheket. Ugyanakkor, amíg ez a helyzet, folyamatosan hallani fogunk egymásnak ellentmondó véleményeket, nem fogjuk tudni világosan megalapítani, hogy mi a helyzet. Én arra kérem a tudósokat, hogy dolgozzanak ki egy megoldást, tanácsokat adjanak, és megfelelően rövid idő alatt. Nem tudom, hogy eh, hogy eh, hogyan és miként, de szerintem szükség van egy megoldásra a következő tíz éven belül. Eh, én úgy gondolom, hogy a forrásokat megfelelő módon kell kiosztani, nem szabad fenntartani olyan tudósokat, akik olyan kutatásokat, amelyek tíz évig eltartanak, de lehet, hogy nem hoznak semmilyen eredményt. Én szeretném, hogy a tudósok jussanak eh, egy, eh, egy egyértelmű álláspontra arra vonatkozóan, hogy milyen módon kell eljárniuk. Én nem szeretném azt, hogy 25 év múlva csak azt lássuk, hogy nincsenek már méhek Európában, és időközben elköltöttünk több 10 millió eurónyi összeget kutatás, Olyan kutatásokat kell támogatni, amelyek találnak is valamit. Olyan tanulmányokat kell támogatni, amelyek valóban a megoldásra törekednek. Köszönöm szépen. Grazie Mark James. Köszönöm Mark. James Nicholson, majd Nicolescu. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Ez egy olyan téma, amely már nem új, régóta elkísért minket. Laling asszony már régóta harcosa, élharcosa ennek a küzdelemnek, és próbálja ráirányítani a figyelmet a problémára. És ez nem valóban nem egy-két éves probléma, hanem már régóta elhúzódó probléma, és sajnos mégsem történt semmi eddig. Jó, mondhatjuk azt, hogy több pénzre lenne szükség, több kutatásra, fejlesztésre, több eltökéltségre, hogy rá deri, kiderítsük a problémák gyökerét, de az az igazság, hogy nem tudjuk, hogy miért csökken a kolóniák száma minden erőfeszítés ellenére, és aki azt hiszi, hogy a méhek jelentősége kicsi, az most rá kell, hogy döbbenjen lassan, hogy ez nem így van. Szülő hazámban és Írország azon részén, ahol én születtem, nem lenne például alma termés sem néhek nélkül, mi már tudjuk, hogy mennyire összefügg az alma hozam a méhek beporzási tevékenységével. Tudjuk, hogy a hetedik keretprogramból még több pénzt kellene erre szánni. De mégis azt szeretném kérdezni, és be kell, hogy valljam, hogy Tarabellával kollégával értek egyet, és hát annyiban értek vele egyet, hogy nem vagyok én sem szakértője a témának, tehát elfogadom a kritikát, és mondják meg nekem, hogyha tévednék, de szerintem meg kell kérdezni a kérdést. Mi az, amit elmulasztottunk eddig, és megtehetnénk mégis. Van-e valami, és a szakértőket kérdezem, amit eddig elmulasztottunk figyelembe venni? Mark is ezt a kérdést kérdezte meg másképpen, tehát miért van az, hogy ez a téma újra meg újra felmerül, mi itt a mulasztás? Mit lehetne végre tenni, hogy ez a probléma lekerüljön a napirendről, és történjen valami változás az érdemi gyökerénél a problémának. Hogy ez most növényvédőszerek használatával kapcsolatos, vagy, vagy az importált, vagy Észtországból vándorló ö, méhekkel függ össze, de tudjuk már meg valamit az okokról legalább, hogy érdemes -e tényleg a kutatást finanszírozni, mondja már nekünk valamit ez a kutatás, próbáljuk meg konkrétabban megragadni a problémát. Niculescu, poi... a lelnök, majd Reimers. Domnule președinte, îi mulțumesc și expertului pe care l-am ascultat cu multă atenție. Recunosc că nu știu... Köszönöm szépen, nagyon nagy figyelemmel kísértem az előadást a szakértő részéről. Nem vagyok eh, szakértő, de néhány megjegyzésem lenne. Igaz, hogy bizonyos esetekben a méhészet egy hobbi, és nagyon sok lelkes művelője van, és emiatt nagyon sokszor nehéz a problémákat kezelni. Ez egy pozitív dolog, hogy nagyon sok lelkes műkedvelő van a azt kellene tennünk, hogy rá kellene bírni ezeket az embereket, hogy profiként foglalkozzanak a méhészettel, hogy több hozzáértéssel, hogy tanuljanak. Ami a méheket illeti, a méhek egyre erősebbek, és ami a mm, rovarisztószereket illeti, ellenállóbbak váltak a méhek az idők során. Grazie, vicepresidente, onorevole Reimer. Köszönöm szépen a lelnök, Reimers Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőnek az előadásért. Számomra is fölmerült néhány kérdés az előadás kapcsán, és úgy gondolom mindannyian egyetértünk itt a bizottságban, hogy rendkívüli problémával nézünk szembe a méhek egészsége területén, de különösen nagy a probléma a utánpótlással a méhészeti szakmában, hiszen a foglalkozás üzőinek, hobbi szinten vagy professzionálisan üzőinek az életkora egyre inkább növekszik, és ez is vezethet a méhek, méhek számának csökkenéséhez. És egy még nagyobb probléma, amit már említettünk az agrárreform kapcsán, hogy hogyan teremtjük elő a pénzt arra, hogy mindazokat a célokat támogassuk, amiket támogatni szeretnénk. Hogyha tehát mi politikusként koordinálni szeretnénk a dolgokat, akkor természetesen eszközöket is kell, pénzeszközöket kell teremteni erre, és meg kell néznünk, hogyan tudjuk ezek legjobban finanszírozni. Engem az érdekelne, hogyha erről a nagy világszintű monitoring programról beszélünk, és azt azonos standardek szerint akarjuk lefolytatni, Eh, akkor vajon olyanok lesznek-e az eredmények, hogy ezek összehasonlíthatóak egymással, vagy pedig minden egyes régiót külön eh, saját módszerei szerint fog monitorozni. Egy másik kérdés, ami érdekelne, hogy a kutatók mennyiben folytatnak eszne cserét annak érdekében, hogy a kettős eh, vizsgálatokat elkerüljék, a párhuzamos kutatási területeket elkerüljék, és pénzt takarítsanak meg. Tehát az egyes államok itt maguk végzik önállóan a kutatási tevékenységet ezen a területen, vagy itt vannak esetleg összefonódások, és átadják a tudásukat, és tovább mennek felhasználva más országoknak az eredményeit, hogy itt is egyfajta hatékonyabb felhasználása legyen biztosítva pénzeszközöknek, hiszen a pénzügyi intézkedések nyilvánvalóan korlátozásokhoz fognak ezen a területen vezetni, eh, korlátozásokhoz fognak vezetni a gazdasági válság miatt ezen a területen is. Köszönöm szépen. Megínez, majd Martin Opsi. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A kollégákkal egyetértek a kutatás kéne, hogy foglalkoztasson minket elsősorban, de lenne egy kérdésem, amely általánosabb talán az eddigi vitánál. Ugye a, a tenyésztett méhekről beszélünk, de nagyon sok egyéb méhfajta van. Soha nem hallottam még ezek egészségének vizsgálatáról, ezek populációinak trendjeiről, az ő szerepükről a biodiverzitásban, a beporzásban. Jó lenne, hogyha a kutatók a vadméhekről is, és más mérokon fajokról is beszélnének, mert valószínűleg az ő szerepük sem elhanyagolható a probléma kezelésekor. Tehát általánosabb, körű adatokat szeretnék hallani. Grazie, Mária. E Ranz... Köszönöm szépen. Ránc Garcia. Martin Oslin előtte elnézést. Martin Oslin. Ja, das, das Problem ist... Nos igen, a probléma tényleg az, hogy itt Európában igazából senkinek sem vonzó a méhészeti szakma foglalkozás sokak számára, pedig hobbiként ez egy nagyon terhes dolog, tehát az utánpótlás hiányzik, ezzel pénzt nem nagyon lehet keresni, hogyha valaki professzionálisan végzi ezt a foglalkozást. Úgyhogy ténylegesen bele kellene fektetnünk a képzésbe, a kiképzésbe, a méhészek utánpótlásá, utánpótlásába, hiszen ez egy egyre öregedő foglalkozás itt Európában, ami kihalással fenyeget. Ez lenne a kiinduló pont, és valóban már régóta beszélünk erről a problémáról, ez nem egy új dolog. Sokat kutattak is ezen a területen, ami azonban számomra hiányzik, az egyfajta összekötetés a különböző elvégzett kutatások között évekkel ezelőtt azt állították, hogy a varoe atka okozza a problémát, azonban ez csak egyike a probléma forrásainak, és a vitában nyíltan meg kell, hogy mondjuk, hogy magának a méhészetnek problémája van a mezőgazdasági rovarírtószerek, kártevőírtószerek túlzott alkalmazásával Németországban, a Dél-Németországban probléma volt például, ahol különböző kukorica kártevők elleni szerekkel egész régióban írtották ki a méheket, és az a probléma, hogy gyakorlatilag a kulturális táj elszegényedik, egyre kevesebb kultúr növényt eh, eh, termesztenek, ami a méheknek tápláléként szolgálhatna. Ez vezet a táj elszegényedéséhez és maguknak, a méhészeknek a elszegényedéséhez is. Tehát meg tudjuk mondani, hogy hol van a legnagyobb probléma, de mindenképpen a méhészek találkozóján eh, elhangzott az is mondták nekem, hogy nem csak zöldebb agrárpolitikára, hanem egy színesebb, sokszínűbb agrárpolitikára is szükségünk van, tehát az agrárreform keretében mindenképpen az ökológiai eh, tényezőt erősebben kell hangsúlyozni, mint eddig, és így tudjuk majd elérni, hogy a méheknek és a méhészeknek is a kultúrtájban még meglegyen a helyük, és eh, vitatott továbbá, hogy mi a gazdasági jelentősége a méheknek, azt kell, hogy mondjam, hogy a mezőgazdaságban rendkívüli a szerepük. Grazie, Martin. Köszönöm, Martin. Raz Garcia, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Az igazság az, hogy ez egy olyan téma, amelyik folytonosan visszatér. Többször beszéltük már erről, utaztunk is a Romániába is, és hallottuk a szakértőket, a termelőket, akik nagyon aggódnak a helyzet miatt. Valóban meg kellene erősíteni az ellenőrzést, a felügyeletet a tagállamok részéről, annak érdekében, hogy pontosan megállapítjuk, hogy mi a pusztulás, a nagyfokú pusztulásnak az oka. Szerettem volna valamit hallani arról, hogy mennyiben érinti a pusztulást a klíma, az éghajlatváltozás Európában ugyanis ez bizonyára érinti a méhek életét. Spanyolországban, az országomban egyes kutatók kutatnak ezben, és azt is kutatják, hogy a mobiltelefonok milyen hatással vannak a méhek tájékozódására, ugyanis állítólag eltévednek a méhek a mobiltelefonok hatására, mindazok az eszközök, amelyeket használunk az ökoszisztémájukban, az hatással van a mm, tájékozódásukra, Ugyanakkor azt szeretném, hogy tudományos adatokkal dolgozzunk, olyan adatok, amelyek megerősítést nyertek, amelyek bizonyítottak annak érdekében, hogy mi, mint politikusok, meg tudjuk hozni a döntéseinket. Én sokszor nem szeretem, amikor például más területeken a genetikailag módosított szervezeteket kritizáljunk, anélkül, hogy bármilyen komoly tanulmány, vagy tudományos tanulmány lenne, amelyik ezt megerősítené. Természetesen szükség lenne arra, hogy megfelelően ellenszerek legyenek a különböző betegségek legyőzésére, és mindezeket kutatni kell. De amikor egy döntést hozzunk, akkor mindenképpen tudományos eh, kutatásokra kell ezeket alapozni, és nem csak úgy szimpátiára, vagy bármilyen véleményre. Köszönöm szépen. Zárásként Lulling képviselőnek adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök eh, úr. Gratulálni szeretnék eh, a előadónak, és elnézést kérek, ugyanis máshol kellett egy szavazáson részt vennem. Amikor ezeket hallom, ez megfiatalít legalább 15 évvel, és ez nagyon jó dolog az én koromban ugyanis a méhekkel kapcsolatosan én vagyok az állandó jelentéstevő 1994 óta mindaz, ami felmerült ebben a házban, ezt mi írtuk le, ezt leírtuk különböző jelentésekben, határozatokat hoztunk, megszavaztuk, elfogadtuk, mindent elmondtuk, a bizottság elé terjesztettünk, és a bizottság nagyon sokáig ezt egy fiókba tette, és nem foglalkozott vele. Ez az első jelentés óta, korábban már kértük az, hogy legyen egy eh, beporzási díj 1995-ben, de eh, azt eh, kaptunk válaszul, hogy nincs ilyen segítséget kaptunk 97-ben a mézkereskedelemre és más egyéb kereskedelmi támogatásokat. 10 millióval kezdtünk, és most már 32 milliónál tantunk éppen hogy, és ezzel támogatjuk az egész európai ágazatot. Ennyit sikerült ennyi év alatt elérni, és sokszor ez a pénzt rosszul használták fel a tagállamok, mert 50%-os együttes finanszírozási kötelezettség van. Megkértük, hogy legyen pénz. Megkért, kértük, kértük azt, hogy az méh betegségeket az állategészségügyi politikák közé vegyük föl, de a bizottság elzárkozott ettől, mert azt mondták, hogy olyan betegségekkel foglalkozunk csak, amelyeket ki lehet írtani, ugyanakkor a méh betegségeket nem lehet kiírtani, de azt látom most, és azt olvasom a jelentésben, hogy itt nagyjából hajlandó lenne. Nos, a bizottság egyre, most már kicsit jobban eh, érzékenyebb ezekre a témákra. A magyar elnökség nagyon sokat tett a méhek egészségi eh, állapotát illetően, de nem kell újra kitalál feltöfedezni a spanyol viaszt. A tanács és a bizottságnak követniük kell mindazokat az ajánlásokat, amelyeket a parlament terjesztett elő 1994-97 óta. Folyamatosan küldtünk anyagokat, határozatokat, döntéseket, hogyha ezt megtették volna korábban, nem lennénk ott, ahol vagyunk. A bizottság most kezd ráébredni arra, hogy ezeket a dolgokat már kértük, és meg kellett volna tenni. Nem kell semmit sem újra felfedezni, vagy kitalálni, arra van szükség, hogy a bizottság végrehajtsa mindazokat a dolgokat, amelyeket javasoltunk, és az Európa Unió a válság kellős közepén, hogyha az Európa Unió csak 32 milliót tud arra szánni, hogy megmentse a méheket Európában, hogyha csak ennyi van, akkor inkább hagyjuk föl. Adjuk abba, mert ez azt jelenti, hogy nincsenek eszközök arra, hogy kutatás legyen, hogyha nincs eh, nagyobb összeg, akkor inkább adjuk fel a harcot, nem kell papírt pacsékolni határozatokra, azt akarjuk tudni, hogy a bizottság, azt akarjuk hallani, hogy a bizottság valóban követi azokat az ajánlásokat, amiket előterjesztettük, hogy dolgozni fog azokon, azok alapján, amiket mi régóta kérünk. A szakértőnek szeretném mondani, nem hallgattam végig mindazt, amit mondott, de ő azt szerette volna mondani, hogy a nem profi méhészek nem ismerik a saját szakmájukat. Én nem értek ezzel egyet, nem szabad ezzel vádolni a nem profi méhészeket, csak három százalékuk ugyanis, aki igazán szakértő. Úgy gondolják, hogy őket ez az, ez az 500 ezer méhészt egyik napról a másikra fel tudjuk készíteni, vagy helyettesíteni tudjuk őket? Nem, én ismerem, jártam a méhészeti sző, méhészek szövetségénél, és ők ismerik, ugyanakkor ismerik a szakmájukat, ugyanakkor nagyon sok táj, információra lenni szükségük. Nagyon sokan szeretnének ilyen információkat, tájékoztatást kapni, és e, ők a tapasztalatukra alapoznak. Nem szabad e, a mm, műkedvelő méhészeket e, félváról venni. Tájékoztatni kell őket, és foglalkozni kell velük. Több ok van természetesen a pusztulásukra, ezt elhangzott, ott vannak a genetikailag módosított organizmusok, mások azt mondják, hogy a rovarirtok, nem, nincs igazuk egyiknek sem. Sok ok van ennek, egy, sok ok, és mivel, hogy a biodiverzitást mindenképpen támogatni kell, és ezt ki is mondjuk a közös agrárpolitikában, biztosítani kell eszközöket arra, hogy valóban végrehajtsuk mindazt, amit határozatokban kértünk, akkor is, hogyha vannak például monokultúrák környékén, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a méhek hogy a méhek eh, meg tudjanak élni. Ugyanis a méhek olyanok, mint az emberek, hogyha egyoldalúan táplálkoznak, akkor ők is elpusztulnak. Nos, annyit kell tenni, hogy mondjuk a bizottságnak, nos, bizottság, hallgass meg, mit mondunk, hagyd abba ezt a, az, hogy nem figyelsz ránk, 15 éve ezt csinálod, és tedd azt, amit a parlament kér. Mert úgy gondolom, hogy nem szabad többet kérni, mint az, amit eddig is kértünk. Többre nem is, nincs is szükség. 15 éve, hogy ezeket kérjük. Elnök, köszönöm szépen, támogatja a bizottság ezt a nagyon fontos témát, és mivel, hogy egy sor kérdés merült fel a bizottság felé, Ladomáda doktor úrtól halljuk a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, köszönöm előadónak, köszönöm a parlamenti eh, képviselőket, hogy ennyire érdekesen hozzászóltak a kérdéshez, és a múlt decemberi jelentése hivatkoztak. Nagyon nagy érdeklődéssel követtem mindazt, amit az előadó mondott, arra vonatkozólag, hogy ez egy olyan probléma, amelyet jobban kell kezelni Európai Uniós szinten. Hiányoznak az adatok, szükség van kézzelfogható megoldásokra. Más hozzászólók kiemelték az, hogy szükség van arra, hogy a forrásokat hatékonyan használjuk föl, hogy nagyobb legyen az együttműködés a különböző projektek között, amelyek az, e, amelyet az Európai Unió támogat. Rámutatnék néhány elemre, amely már a um, bizottsági jelentésben szerepel. A bizottság az utóbbi év során kinevezett egy új laboratóriumot, Sofian Tipolis Ansens eh, laboratóriumot neveztek ki, referencia laboratóriuma, amelyik eh, foglalkozik az összes problémával, amelyik összefügg a méhek egészségével. Elindított képzési programokat is a Bet Training for Saver Food program keretében. Képzési programokat eh, találunk, a nemzeti programokon keresztül is, amelyeket a bizottság finanszíroz. Ezeket eh, a eh, finanszírozásokat a bizottság részéről nemzeti szinten, ezeket 25%-kal emeltük eh, a 11-13-as időszakra, több mint 30 millió eurót jelent évente a bizottság legalább három kutatási projektet támogat. A Kolosz projekt egy ezek közül, de van a BIDOK és van a STEP projekt. Ezek nem csak a, e, méhet, a mézet termelő méheket érintik, hanem a e, vad méheket is a beporzás miatt. Nagyon fontosak ezek. Tehát nem csak a méhekkel foglalkozunk, hanem más beporzást elősegítő rovarokkal is. Hogy milyen politikát kellene, e, milyen választ lehetne ezekre a problémákra adni. Én több választ adok, nehéz egyetlen egyet adni. Én azt mondom, hogy mit szándékozik tenni a bizottság a közeljövőbe. Először is egy kísérleti programot szeretnénk elindítani, amelyiknek a célja az, hogy ellenőrizze és felmérje a méh pusztulás problémának a mértékét, a nagyságát, és ezt mindenképpen a tagállamok bevonásával kell elindítani. Nem csak egy tudományos kísérletről van szó, vagy tevékenységről van szó, hanem annál is több. Be akarjuk vonni a tagállamokat a monitoring rendszerbe. Ezt egy konferencián irányába fogjuk megvitatni. Június 6-án, 7-én meghívtuk a nemzeti laboratóriumok, laboratóriumok szakértőit, az Európai Parlamentet, és természetesen nagyon szívesen látjuk a konferenciánál áttekintjük most a törvénykezést, ami a, a e, méhészetben használatos e, állategészségügyi termékeket illeti. Ez egy nagyon fontos probléma. Szeretnénk megkönnyíteni a, a e, gyógyszerek használatát a méhészeti szektorban. Aztán a szerek eh, elfogadásának a kritériumait is figyelembe vesszük. A kutatási kérdéseket is áttekintük. foglalkozunk az állatorvos és méhészet közötti együttműködés növelésére, és foglalkozunk azokkal a, nagyon sok olyan programmal, amelyeknek célja a biodiverzitás megerősítése. Egy belső koordinálási folyamatot és elindítottunk, ugyanis önök jól látják, hogy a bizottságon belül különböző igazgatóságok foglalkoznak ezekkel a problémákkal, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy legalább házon belül megerősítjük ezt a harcot, hogy ne legyenek párhuzamos, jobb legyen a tájékoztatás. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, igazgató úr! megadom a szót az előadónak, Tabajdi úrnak. Parancsoljon, parancsolj Csaba. A <clears throat> kedves kollégák, a vita megmutatta, hogy nagyon sok felszólalás az szenvedély vezérli, és azt kell mondjam, hogy több kollégával vitáznom kell. Vitáznom kell, akik azt mondják, hogy túl sokat tudományos kísérlet, túl sokat tudományos kutatás. Nem így van. Nincs még egy olyan ágazat, ahol alapvető adatokat ne ismernénk. Ebben az ágazatban azt se tudjuk pontosan, hogy mennyi kaptár, mennyi még család van, bizonyos tagállamokban nem szabályozzák ezt, és nem is számolják össze pontosan. El tudják-e képzelni, amikor itt vitáztunk a bárányok megjelöléséről, hogy a kaptárak esetében nem kell Európában kötelezően egy identifikációs számot eh, megkövetelni. Ebben az ágazatban nagyon kevés, nagyon sok kikutatlan terület van, tehát teljes vitám van a Taravella kollégámmal, és Herenc Garciával értek egyet. Például, amit Herenc Garcia fölvetett, a GM növényeknek a, GM növények hatása a méhegészségügyre, nincs semmiféle tisztességes, objektív kutatás Európában, azért, azért, mert hogy a nagy GM termelő cégek nem hajlandók odadni a kutatók számára azt a GM, eh, GMS pollent, ami alapján kutatásokat, mérvadó kutatásokat lehetne folytatni, hogy mi a GM növények hatása a méhegészségügyi ágazatra. Aki azt mondja, hogy a GM növények károsak, ugyanúgy hazugságot mond, mint aki azt mondja, hogy a GM növényeknek semmi hatása nincs, mert igaza van a kolléganőmnek, semmi mérvadó kutatás nincs. De ugyanez vonatkozik arra, amit az elején elmondtam, a peszticidek, a növényvédőszereknek a vizsgálata. Egy csomó növényvédőszert soha senki nem kutatott, még egészségügyi szempontból. Egy csomó hatóanyag vizsgálata nem pontos, és ö, nem is foglalkoztak vele. Akkor nem értem, ami pedig, hogy miért nincs elég gyógyszer. Szeretném fölhívni Nikolzon és más kollégák figyelmét. Azért nincs elég gyógyszer, mert hogy ennek nagyon kicsi a piaca, a méhészeknek nincs elég pénze ezért a nagy gyógyszergyártó cégek nem érdekeltek állatgyógyászati termékek kutatásában, illetve piacra dobásában, marketingjében. Ez is egy nagyon nagy probléma, amelyet csak uniós forrásokkal lehet megoldani. Tehát én azt hiszem, hogy abban egyetértek teljesen Luling asszonynal, hogy nem elegendő megismételni azt, amit 15 éve ismétlünk, Nyilvánvalóan nincs elég forrás, ugyanakkor ez az ágazat nem szervezte meg kellőképpen önmagát, abban vitám van Lulling asszonynal, hogy a méhészeknek ne lenne gond a méhészek szakmai professzionális ismereteivel, ezt maguk a méhészek, méhészeti szervezetek is elismerik, hogy nagyon sokszor általuk kotyvasztott szerekkel próbálják kezelni a méheket, tehát itt van, or, vannak óriási megoldatlan problémák, ami részben pénzkérdés, részben pedig szervezeti kérdés. Tehát én ezeket tartanám rendkívül fontosnak, eh, azzal, hogy teljesen egyetértek még azzal, hogy az éghajlatváltozás hatás, amit Herenc García asszony mondott, és Heisling kolléga a klímaváltozás kapcsán, nevezetesen, hogy a szárazság a száraz időszak, a globális felmelegedés az egyértelműen negatív hatással van a virágokra és a pollen termelő kérdésekre, pollentermelés kapacitásaira. Én a bizottság anyagát, kommunikációját nagyon jónak tartom, abban számos olyan elem van, amelyet a parlamentnek meg kell erősítenie, a parlamentnek szorgalmaznia kell, hogy azok, amiket a bizottság elkezdett, azt folytassa, mert enélkül ugyanazt fogjuk mondani 15 év múlva, akik még itt lesznek, hogy ha nem történnek konkrét lépések a méhészet megmentése érdekében. Köszönöm a figyelmet. Molto bene. Grazie onorevole Tabasi. Adesso andiamo allora... Köszönöm szépen, Tabajdi kollega. Rátérünk a nyolcas napi rendi pontra a nyersanyagokra vonatkozó hatékony stratégia Európa számára. Előadó Daciana Octava Szárbú, az ITRE az illetékes szakbizottság. Szárbú képviselő támogatja a bizottság jelentését, és úgy gondolja, hogy a mezőgazdasági nyersanyagok biztosítása nagyon fontos az Európai Unió számára. Ezért meg is adom a szót az előadónak, és emlékeztetném önöket arra, hogy holnap reggel 9 órakor egy nagyon fontos meghallgatás van Romano Prodi professzor részvételével a plenáris eh, teremben, az emiciklusban. Köszönöm szépen! Ezt a jelentést eh, Ez a jelentésnek a célja az az, hogy támogassuk a bizottságnak a jelentését. Nagyon fontos, különböző kihívások ellen kell felkészülni, az alapvető nyersanyagokra van szó, vannak korlátozott nyersanyagok, aztán itt van a klímaváltozás hatása, amely mindenképpen károsan érinti az élelmiszer termelést a világban. Csökken a termelés, egyre nagyobb a lakosság, egyre, és azt látjuk, hogy az elosztó láncnál, a kereskedelmi láncnál, az elosztási láncnál, láncnál is vannak problémák. Biztosítani kell tehát egy koherens stratégiát, ami az alaptermékeket illeti, az nyersanyagokra. Ahogy mondtam, a piac nagyon változékony, a vált ez a piac nagyon sok spekulációra ad helyet. Nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság ne kövesse mindig a piacokat. És nagyon fontos, hogy a élelmiszer ellátási biztonság garantálva legyen. Nagyobb áttekinthetőségre van a, a, a az információk áramlására, a termelésre vonatkozóan a mezőgazdaságnak stratégiai szerepe van, ami az élelmiszerbiztonságot illeti, és emiatt nagyon fontos, hogy keresünk egy olyan eszközt, amelyik eh, kell harcolni tudunk az árak változékonyságára, és remélem, hogy az új közös agrárpolitikában lesznek olyan eszközök, amelyekkel tudunk harcolni ez ellen. A mezőgazdasági nyersanyagok az alap termékek, azok nem mindig tükrözik a költségeket, és ezért nagyon fontos, hogy a spekulációt az élelmiszeranyagokkal, az élelmiszerekkel, az élelmiszer nyersanyagokkal megszüntessük, és harcoljunk ellene. Nagyon fontos tehát, hogy ezzel foglalkozunk a pénzügyi eszközöket illetően szükség van ezekre, ami a holnap illeti. Nagyon fontos, hogy egy erős közös agrárpolitikával számoljunk, amely garantálni tudja a biztons, az élelmiszerbiztonságot, és ennek mindenképpen figyelembe kell venni az, hogy megfelelő ö, bevételhez juttassa a gazdálkodókat, és várom az önök hozzászólásait. Köszönöm, Dacsáne. Azt látom, hogy a május 27-én van a módosítások előterjesztésének határideje, 12 órakor. Most megnyitom a vitát. kollégák hozzá szeretnének szólni. José Bové, alelnök úr, parancsoljon. Igen, Üdvözlöm ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy eh, megfelelő módon kiegészíti a közös agrárpolitika reformját. Egyes, hatékony stratégiát kell kidolgozni annak érdekében, hogy Európa ne legyen függő a nemzetközi piacoktól már volt egy vita a növényi eredetű fehérjék, eh, fehérjékről, és úgy véljük, hogy nagyon fontos, hogy ezt a dimenziót megerősítjük. Holnap szavazunk a közös agrárpolitikáról, de ha mi a ö, rotációt illeti a ö, növény, a fehérje termelő növényeket, ezt el tudjuk én. Nos, ez nagyon fontos kérdés, ez központi kérdés lesz a holnapi vitában. Amikor látjuk, hogy nagyon fontos aztán a dél-amerikai piacok, a termelők, a brazil és az argentin piacok. Nos, ez szükséges, hogy ezekkel foglalkozzunk, hogy ha az állattartást meg akarjuk tartani Európában, akkor mindenképp mindenképpen oda kell figyelni. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Azt látjuk, hogy manapság a, az állattartás egyre kisebb, a nagyon sok állattenyésztő bezárja a tevékenységét, kihelyezések történnek, de ahhoz, hogy eh, biztosítjuk a függetlenségünket, és hogy legyen egy autonómiánk, mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bové úr, más hozzá akar szólni ez a kérdéshez? Megint ez, parancsoljon! Thank you, Chairman. Just to... Köszönöm, elnök úr. Rövid megjegyzésem lenne. Üdvözlöm ezt a közleményt és a véleményt. Sajnos, vagy talán nincs elég a szövegben a mezőgazdasági és élelmiszer láncokról, és a mezőgazdasági termékeket nem viszi vissza egészen a trágyákig és egyéb külső tényezőkig, ezeket a szója szerepét is meg kéne említeni, mert ezek is korlátozó tényezők, ha a jövőt vizsgáljuk. Úgyhogy a 27-es kapcsán jó lenne, hogyha ezekkel is foglalkoznánk, és a véleménybe ezeket is felvennénk. Thank you very much. Köszönöm szépen. The commission. És most a bizottság, ha senki más nem kér szót a bizottság képviselő kicsoda? Parancsoljon, tessék. Nem is eh, Carvalho, Abraham Carvalho. Carvalho annak hívnak, az Európai Bizottságot képviselem itt, én vagyok a DG Enterprise koordinátora vagyok e közlemény kapcsán. Ez a közlemény a mezőgazdaságról, energi, energiáról és egyéb ipari kérdésekről szól. Olvastam az előadó javaslat tervezeteit, és azt gondolom, gondoljuk, hogy első ránézésre nagyjából megfelel annak, amit a bizottság is gondol, ön is megerősíti az átláthatóság szükségességét, elismeri az ár volatilitás kockázatát, Annyit szeretnék csak megjegyezni ebben a fázisban, hogy a kettes pontban az előadó okokozati összefüggést talál a pénzügyi eszközök és az árak között. A bizottsági javaslatban azt mondjuk, csak annyit mondunk, hogy van köztük kapcsolat, de jobban meg kéne érteni ezt a kapcsolatot. Tehát még nem világos számunkra, hogy ez ok-okozati kapcsolat-e, ezt mi nem állítjuk, hogy a pénzügyi eszközök és az árvolatilitás összefüggenek-e okokozati módon. Sok oka van az árak ingadozásának, a fizikai piacok, a pénzügyi piacok is hatnak rájuk. Tehát valamilyen kapcsolat úgy tűnik van a két dolog között, de hogy ez milyen kapcsolat, hogy tényleg okozati-e, ezt még ki kell mutatni, tehát mi ezt nem állítottuk ö, a szövegünkben. Köszönöm szépen. Bene, ringraziamo la commissione. Se non... Köszönetet mondunk a bizottságnak, hogyha nincs további hozzászólás, akkor visszadom a szót Dajánának, hogy egy rövid összegzést végezzen. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak a javaslatait, köszönetet szeretnénk mondani a bizottságnak is. Remélem, hogy a bizottság is eh, elemezze a véleményt, és megpróbálom az elhangzottakat beépíteni az anyagba. Molto bene! Köszönöm szépen, és most rátérünk a következő napi rendi pontra. Zöld könyv, kihívásból lehetőség, az Európai Uniós kutatás és innováció finanszírozás közös stratégiai kerete felé. Előadó Giovanni Lavia. A kutatás, a fenntartható fejlődés és a munkahelyteremtés egyik eh, eleme. Lavia egy sor kutatási problémát javasol a következő kutatási keretprogramra. Azonnal meg is adom Lavia úrnak a szót, és megkérem a kollégát, hogy aki hozzá akar szólni, az már most jelentkezhet. Giovanni, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában mindig nehéz megpróbálni néhány sorban a mezőgazdasági szakbizottság egy jelentését összefoglalni egy ilyen sokrétű témában, kutatás és innováció az Európai Unióban, az valóban nagyon sok témát érint, és nagyon sok eltérő jelenséget kell figyelembe venni. A mezőgazdasággal tekintetben a természeti erőforrások és az emberi erőforrásra kell koncentrálni. Az első tekintetében én úgy vélem, hogy, úgy vélem, hogy a kutatás és eh, innovációnak oda kell figyelni a problémákra, amit a hiány okoz. Egyre kevesebb hiányzik a földterület, a víz, az energia. Megfelelő módon kell a, kezelni a klímaváltozás elleni harcot is. Aztán megfelelő megoldásokat kell előterjeszteni, és az erőforrások hatékony használatát kell eh, támogatni. A oda kell figyelni, hogy ne eh, pocsikoljuk el az erőforrásokat, és megkíméljük eh, a eh, természetet. Ami az embereket illeti, az humán erőforrást illeti, az innovációt kell támogatni megfelelő képzéssel és tanácsadással, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy növekedjen az iparág. A kutatásnak aztán egy preferenciális funkcionális csatornát kell találnia, amelyik összeköti a vállalkozások világával. Csökkenteni kell a távolságot a kutatás és a gyakorlati alkalmazás között a kutatások eredményeit a mezőgazdasági iparág eh, elé elérhetővé kell tenni annak érdekében, hogy ebből hasznot húzzanak a fogyasztók és Európa összes lakosa. Köszönöm szépen mindazoknak, akik hozzászólnak az anyaghoz, akik kiegészítik és javaslatokkal állnak elő. Megpróbálom a végén minden egyes jelzést beépíteni az anyagba. Köszönöm. Köszönöm, Csavánni. Megnyitom a vitát. Polson asszony kért szót, parancsoljon. Tack herr ordförande och tack herr Lavia för ett hittintill bra betänkande. När det... Köszönöm szépen, Lavia úr. Ha a mezőgazdaságról és a változásokról van szó, akkor tudjuk, hogy változásra szükség van, ez biztos. Ezt elmondtuk már ezerszer. Mindenki azt hiszi, hogy ezek után már ez egy kompromisszumos javaslat. De ha összefoglaljuk valamennyi kihívást, és ezeket listázzuk, illetve a lehetőségeket is, amelyek előttünk állnak, akkor két példát érdemes itt idézni. Hogy egy új, modern mezőgazdaság mit tehet kritikus területeken, ahol a gyakorlati ismeretek és az alkalmazott kutatás eredményeket hozhat. Tehát nem az alapvető kut, alapkutatásról kéne beszélni, hanem az előbb is beszéltünk ugye poszméhekről, méhekről és egyéb beporzást végző rovarakról. Ugyanígy kéne beszélni a klímaváltozásról, és egy olyan mezőgazdaságról, amely nem kibocsátja, hanem inkább elnyeri a légkör széndiokszidját. És itt egy részlet is nagyon fontossá válhat, mégpedig az, hogy a hatékony növényvédőszerek igenis hozzájárulhatnak ehhez. Tehát nem szabadna úgy kivinni a szereket, hogy mindent lepermeteznek velük, hogy aztán bekerüljenek a talajvízbe, hanem természetes összetevők lehetőségét is meg kellene vizsgálni a növényvédőszerekben. Ez a gyakorlati vegyipar, vegyi kutatás egyik fontos húzóágazata lehetne. Ha a mezőgazdaságról beszélünk, és annak hatásairól a talajvízre, a növényekre, a méhekre, a folyókra, tavakra, tengerekre, akkor mindig meg kell vizsgálni, hogy a mezőgazdaság sajnos egyelőre még ezeket a dolgokat mind károsítja, pedig akár hasznukra is lehetne. Az élelmiszertermelés nem szükségszerűen pusztítja a környezetet. A városokba szállított gyümölcsök, élelmiszerek maga a szállítás is, a vonatos, a kamionos, hajós támítás is micsoda széndiokszid kibocsátást okoz. És milyen sok ö, ö, organikus hulladékot termel a mezőgazdaság. És ezeknek csak nagyon kis részét hang, hasznosítjuk. például hőenergia fűtés céljából. Tehát ö, körkörösen, rendszerszerűen kéne szemlélni a problémát, és mindig meg kéne nézni, hogy hol termelik meg az élelmiszert, azzal mi történik, hova szállítják, milyen kibocsátások történnek a szállítások közben, és milyen biogázokat lehetne visszanyerni. Itt tehát valóban gyakorlatilag kutatásra lenne szükség, és sokat javíthatna a helyzeten. Például az ISAP, amelyet egyelőre gyakran, de többségileg nem hasznosíthatunk, pedig a vörös ISAP hasznosítható lenne, ha kivonnák belőle a mérgező anyagokat, lenne föld megtermékenyítő hatása is lehetne. Aztán számos orvosi hulladékot egyöntetően veszélyesként tekintük ahelyett, hogy kutatással szétválogatnánk őket, és a tiszta iszapot felhasználnánk műtrágyaként. Ez a, az iszap igenis óriási potenciált jelent, és még jobb is lehetne a, jelen, a jelenleg használatos műtrágyáknál, hogyha megtanulnánk, kikutatnánk, hogy hogyan lehetne kivonni belőle a káros anyagokat. Tehát Erről könyveket lehetne írni a részletekről. Nagyon-nagyon sok feltáratlan, kutatatlan összefüggés van. Ezeket meg kéne kutatni. A mezőgazdasági költségvetésnek legalább egy részét az ilyen típusú gyakorlatias kutatási projektekre kéne költeni, amelyeknek közvetlen hatása lehetne az élelmiszertermelésre és a mezőgazdaságra. Köszönöm szépen, Polson alelnök asszony, hogyha nincs további hozzászólás, akkor Ruth asszonynak adom meg, a bizottság nevében ha fog hozzászólni. Parancsoljon! Chairman. Köszönöm elnök úr a szót. Nagy öröm számomra, hogy a bizottság előtt megszólalhatok. vezetőnek hívnak, és a mezőgazdasági innovációs kutatásért felelős szakembere vagyok a bizottságnak. Először általában szeretnék beszélni a következő kutatási programról, aztán pedig néhány konkrétumról is. Ahogy önök is tudják, a bizottság zöld könyvét úgy terjesztett elő, hogy előtte konzultált minden érintett szervezettel, ez a közmeghallgatás, konzultáció nagyon népszerű volt, nagyon sokan jelentkeztek be az érintett szervezetektől. 1300-nál több választ kaptunk a különböző érdekcsoportoktól, és 750 hivatalos pozíciós papírt a kormányoktól, a hatóságoktól. Tehát van feedback, és láthatóan érdeklődnek az érintettek és próbálják elmondani véleményüket a következő kutatási programmal időszakkal kapcsolatban. Ráadásul június 10-én lesz egy nagy konferencia, ahol megpróbáljuk összefoglalni a konzultációk eredményét, újra találkozunk az érdekképviseletekkel, ideértve önöket is. És majd ennek a konferenciának az eredményét ö, prezentáljuk minden érintetnek, és újabb vitát kezdeményezünk önök azt is tudják, hogy a három fő cél az új kutatási keretprogramra vonatkozó zöldkönyvben a következő. Szeretnénk a társadalmi kihívásokat feltárni, a versenyképességet növelni, és a tudományos kiválóságot növelni, a kutatási hátteret javítani. Ezek a területek olyanok, amelyeknek a fontosságára önök is rámutattak a véleménytervezetben, úgyhogy csak néhány szót szólnék az önök által felvetett javaslatokról, illetve a ma hangzott felvetésekre reflektálnék. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb kihívás, amely előttünk áll, a növekvő világnépesség táplálása még további 17%-os élelmiszerigény növekedés várható a következő években, és a biomassa és a bioetanol, bioüzemanyagok iránt is nagy a kereslet, amelyek ugye mezőgazdasági termékekre mennek vissza. Tehát a források hatékonyság felhasználásának hatékonyság, illetve a források kimerülése nagyon-nagyon aktuális kérdések. Vannak itt becslések, amelyeket mi is ismerünk. Nem csak több élelmiszerre lesz szükség, és jó minőségű élelmiszerre, megfizethető áron, hanem sokkal több biomasszát fog felhasználni az ipar is, például a vegyipar, az európai vegyipar, már most is az európai vegyipar nagyon sok foszilis eh, energiahordozót használ alapanyagként, például olajat, és, eh, és csak 8%-ban használnak megújuló eh, forrásokat, bioolajokat, úgyhogy várhatóan a gyógyszeripar is át fog állni a növényi eredetű, vagyis erdészeti és mezőgazdasági eredetű ö, olajnövényekre, és várhatóan a kőolaj utáni korszak ö, ö, nagy hangsúlyt helyez majd a biológiai olaj tartalmú növényekre, tehát itt nagyon nagy szükség lenne innovációra, hogy egyszerre mindkét célt kiszolgáljuk, tehát hogy az élelmiszer mennyiséget, az élelmiszer biztonságot növeljük, illetve az ipari alapanyag szükségleteket kielégítsük. Tehát nagyon komoly kutatásra van szükség az erőforrás hatékonyság, erőforrás kimerülés témákban, és ezek mind-mind nagyon hatnak a versenyképességünk, különösen a vidéki térségek versenyképességére és jövedelem termelő képességére. Aláhúznám az önök véleményében is szereplő termelékenység és fenntarthatóság kibékítését, kombinálását, Ugye a környezeti hatást kéne csökkenteni, a klímaváltozás generáló faktorokat csökkenteni, ugyanakkor a hatékonyságot, a termelékenységet növelni. Az EU a világ egyik legnagyobb élelmiszer termelője, és nálunk a mezőgazdaság még mindig nagyon magas arányú, úgyhogy a mezőgazdaság olyan területnek nevezhető nyugodtan, amely társadalmi jelentőségű is, és a hetedik kutatási keretprogram innovációs fejezete erre tekintettel is van. Benne van az innovációs fejezetben a versenyképesség, a jobb tudományos megalapozottság és a társadalmi hatás kritériuma. És a tudástranszferre is odafigyelünk, az intézmények, től a gazdálkodók felé irányulóra, ez egy fontos kapcsolat, és ez egy gyenge láncszem valóban, amit meg kell erősíteni a jelenlegi rendszerben, mert a jelenlegi rendszerben a gazdálkodók tudása korán sem tükrözi a lehetséges tudást. Végül pedig, ami a környezetet illeti, meg kell találnunk azt a módszert, amely menedzsment szempontból is jobb, az utóbbi évek során Európának sikerült a mezőgazdaság termelékenységét javítani. Az utolsó évtizedekben a termelékenységet kb. 20%-kal növeltük, de azt is tudjuk, hogy ez a, a természetes erőforrások túlzott kihasználásával járt együtt, a, a vizek, a talaj, kizsákmányolásával, ezért azt szeretnénk, hogy a jövő, következő időszakban, ha növeljük is a termelékenységet, az ne ilyen áron történjen, és ehhez kutatásra van szükség. Ezt önökkel együtt mi is elismerjük. Nem akarom az idejüket rabolni további megjegyzésekkel. Az önök megjegyzései nagyon konstruktívak voltak Várjuk a végleges véleményét a bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen Rutasszajnak, Giovanni Lavia, záró megállapítások. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm Paulsen kollégának és a bizottság képviselőjének a hasznos tanácsokat. Úgy látom, hogy összességében osztják a e, véleménytervezetnek a e, tartalmát, és bizonyos e, dolgok vannak, amelyeket ki kell emelni, jobban rá kell mutatni, jobban ki kell dolgozni. Ami a lakosság növelését illeti, ehhez párosítani egy megfelelő mezőgazdasági termelés ami viszont nem szabad, hogy rontja a természetet az Európai Unióban. Egyre kevesebb az a föld, a termőföld, eh, növelni kell a termelékenységet úgy, hogy eh, ne okozzunk kárt a természetben. És ezért van szükség a kutatásra. Ugyanakkor a kutatáson kívül képeseknek kell lennünk arra, hogy a kutatás eredményeit átvigyük a termelésre, az iparra, a konkrét termelésre. Mert nagyon sokszor a kutatások eredményei ott maradnak a kutató központokban, és nem tudjuk ezeket átvinni a termelőszektorra az európai mezőgazdaságban. Egyértelmű, hogy ezen a területen szükséges további erőfeszítés. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, a tanácsokat, javaslatokat, és várom a módosító indítványokat, és ezeket majd be szeretem építeni a véleménytervezetben. Köszönöm szépen, Giovanni, rámutatok arra, hogy június 7-én van a módosítások elősztelésének határideje. Köszönöm szépen mindenkinek, találkozunk holnap reggel 9 óra 30-kor, tehát fél 10-kor. Koszovai Köztársaság mezőgazdaság miniszterével 17 órakor tartunk egy koordinátorok ülését, tehát 17-kor koordinátorok zárt ülése, majd 17 óra 30-kor találkozunk a Koszovai Köztársaság mezőgazdaság miniszterével. Köszönöm szépen mindenkinek! Köszönöm szépen mindenkinek!